hölgyeim és uraim! Rátérünk utolsó mai jelentésünkre. A férfiak és nők között egyenlő bánásmód elvéről szól Teresa Riera asszony jelentése. A 2002 per 73 per LK irányelv átültetéséről. Négy percet adok Madurella asszonynak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Az említett irányelv már egy korábbi irányelvet, egy 78-as irányelvet módosít, amelyet az Amsterdami szerződés is módosított, illetve bizonyos bírósági döntések is kiegészítettek. Tehát mostanra érett meg az irányelv, sokszor kiegészítették. Azt a közvetlen és közvetett szexuális zaklatás fogalma szerepel újként a szövegben, és a munka jogi aspektusait is megfogalmazza a szöveg a partnerségben élő szülők gyerekgondozási lehetőségeinek. miközben az egyenlő bánásmódról beszélünk, ez soha nem lehet megfelelő társadalmi párbeszéd, párbeszéd nélkül az erre vonatkozó intézkedéseket bevezetni. Ami a nem állami vagy civil szervezetek szerepét illeti, ezeknek is fontos szerep jut az új szövegben, ugyanis ilyen szervezeteknél hiányzik az a mechanizmus, amelyel az áldozatok intézményi támogatást kaphatnának a bíróságok előtt. Valamennyi tagállamnak már át kellett volna ültetnie az irányelvet. Ha ez megtörtént volna, akkor a jelentés szerzőjének jobb lett volna, könnyebb lett volna a helyzete, de sajnos nem ez a helyzet. Az irányelv új átülteté, eredeti átültetése határidője már 2005 volt. és a bizottság időközben minden tagállamban szemben jogsértési eljárást kezdeményezett, amely nem ültette át az irányelvet, de közben kiderült, hogy olyan bonyolult a kérdés, hogy bizonyos értelemben a tagállamoknak is igaza van, mert lehetetlen ilyen bonyolultsági szintű irányelvet csak úgy ripsrops átültetni a nemzeti jogba. Tehát a bizottság is tanult a tapasztalatokból, és rájött arra, hogy sokkal átfogóbb információs rendszerre lenne szükség információ cserére a nemzeti parlamentek között és a szakértők között is. A frakciókból, a kollégákkal megpróbáltuk ezt az aspektust is belefogalmazni a jelentésbe. Nagy figyelmet szenteltünk a tagállami végrehajtásnak és a nemzeti parlamenteknek, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament új típusú együttműködésének. Nélkülük és a szakértő csoportok nélkül nem jutottunk volna sokra. Szorosan együttműködtünk a bizottság szakszerveivel is, és persze a Nőjogi Bizottság tagjaival. Köszönöm a hölgy kollégáknak, hogy támogatták a jelentés megírását, és utoljára a Shadownak is szeretnék köszönetet mondani, mert végig nyílt konszenzusos volt a közöttünk, közöttünk az együttműködés. Ez tehát a jelenlegi helyzet. És ha végre végrehajtják a tagállamok, akkor ez egy nagyon komoly előrelépés lesz a férfiak és a nők közötti munkahelyi egyenlőség megteremtése szempontjából. Európai polgárokként nem felejthetjük el, hogy a foglalkoztatás még mindig jelentős ö, a foglalkoztatási szakadék a két nem között még mindig jelentős. és szeretnénk a nők foglalkoztatási arányát 60% fölé vinni. Ha sikerül felráznunk a tagállamokat, akkor már elégedettek lehetünk magunkkal. Vasd, Köszönöm szépen, Vaszilieva. Vasziliu biztos, biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli a parlament fontos irányelvben hozott jelentését, és köszönjük Madural asszony munkáját, mely kifejtett. A 2002 per 73-as irányelv az Európai Bizottságnak nagyon fontos eszköz a nemek közötti diszkrimináció elleni harcban, a szakképzés, előléptetés, munkakörülmények és általában a munkaerő világában. Jelentős mértékben javította a közösségi jogalkotása területen, világosabban meghatározva a diszkrimináció típusait, tipológiáját és az innovatív jogi megoldásokat is előrányozva a várandós nők védelme, illetve az anyasági szabadságon levő nők védelme, a szociális partnerek, civil szeretek bevonásával a munkahelyen, és a ilyen testetek létrehozása révén. Ez a jelentős, nagyon nagy fontosságú, mert rámutat azokra az egyenlő, még fennálló egyenlőtlenségekre, amelyek hatása vannak a munkaerő világ, munkavilágában a nőkre. Felhívja a tagállamok figyelmét a bizottság figyelmét, a szociális partnerek és általában a civil társadalom figyelmét az irányelv fő intézkedésére és azok végrehajtására hív fel. Ilyen értelemben hozzájárulhat a, ahhoz, hogy jobban megfeleljen a, a, a munkahely valósága az irányelvnek, és a közösségi jogalkotás is megvalósuljon a férfiak és nők egy, egy, egyenlőségében. A bizottság a szerződések őrzőjeként közelről figyelik, kísérik figyelemmel a tagállamok által, vajon megvalósul-e e, az ebben foglalt szabályozás. Ugyanakkor az irányelv végrehajtás megszerűgetés érdekében akár szabálysértős eljárásokat is indít. Teljesíti feladatait az irányelvben megfelelően, és ide tartozik az is, hogy a bizottság ez év első felében jelentést ír a bizottság az irányelv végrehajtásáról a tagállamok összességében, és ennek eredményéről tájékoztatja a tanácsot is, meg az Európai Parlamentet is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szerdán kerül sor a szavazásra erről a jelentésről. A mai ülésnek vége van. Holnap, január 13-án, 9 órakor kezdődik az ülés 13 óráig, majd 15-től 19 óráig és 21 órától 24 óráig folytatjuk a munkát.